Hello everyone. Now we move to the session. Üdvözlök mindenkit, akkor most a vitát követően megkezdjük a szavazást. Egy bejelentéssel kezdeném. A politikai frakciókkal való konzultációt követően egy módosító javaslatot szeretnék előterjeszteni a napi rendben. A az Ausztráliával és Új-Zélanddal folytatandó szabadkereskedelmi tárgyalások megnyitásáról szóló szóbeli kérdést majd egy állásfoglalás elfogadásával zárjuk le, amiről a februári